tömről tudtuk ha folytatni a vitát. És a mellettem ülők nélkül sem lehetett volna ez lehetséges, de most rátérünk a következő napi rendi pontra. Bastos asszony jelentése a DEFNA programról, és négy percre megkapja a szót az előadó. Obrigada, Sr. Presidente o programa daphne é o único programa europeu que tem como objetivo contribuir. Köszönöm szépen. A Daphne célja az, hogy meg lehessen védeni a gyerekeket, a fiatalokat mindenfajta erőszakkal szemben. 1997-es beindítása óta ez a program igazi siker volt, nagyon népszerű volt, hatékony volt, és jó projektnek tartottuk ezt. Ha megnézzük a DAFNE program múltbeli sikereit, akkor azt láthattuk, hogy a Nőjogi Szabadság egyetlen tartózkodás mellett jóvágyta a jelentés eredményeit. Nagyon jó volt az együttműködés, szeretnék köszönet mondani az elnyék jelentéstevőknek a pozitív hozzászólásaikért. Az, hogy nem próbáljuk leküzdeni a nőkkel, gyerekekkel, fiatalokkal szemben erőszakot, ez továbbra is prioritás maradt számunkra, de sajnálatos az, hogy nem igazán van képviseltetve ez a program. Vannak újfajta erőszakformák, online erőszakformák, amik a közösségi oldalakat használják ki. Bölcsödében, idősek otthonában is találkozhatunk az erőszakkal, vagy a tinédzserek között is a gazdasági válság közepette nagyon fontos megfontolni azt, hogy milyen pénzügyi költségeket ró ez a szociális szervekre. 16 milliárd eurót jelent ez az Európai Unió számára évente. Ez magába foglalja a közvetlen orvosi költségeket, a rendőrségi jogi költségeket és a szociális és gazdasági költségeket is. Az elmúlt évben az Európai Bizottság bejelentette, hogy 2014-től kezdve a Daphne-t beleintegrálják az Európai Unió állampolgársági programjaiba. Mi azt szeretnénk, hogyha ez a program továbbra is autonóm és független maradna. De szeretném hangsúlyozni azt, hogy milyen három aggályunk van. Először is biztosítani kell azt, hogy a 2014-2020-as periódusban ugyanazok a célkitűzések, és hogy ebben az időszakban megmarad a finanszírozás szintje is. Ezen kívül pedig azt kell biztosítani, hogy a nagyobb jogok és állampolgárságok programon belül is jól látható lesz ez a program. Hogyha szeretnénk, hogyha ez a program továbbra is hatékony legyen, akkor biztosítani kell azt, hogy akik ezt előnyét élvezik, az NGO-kat, a civil szervezeteket is bevonjuk, és ők is megfelelő információt kapjanak arról, hogy hogyan kaphatnak finanszírozást, hogyan juthatnak hozzá a programhoz. A kis szervezetek eh, sokkal közelebb állnak az érintettekhez, de sokkal nehezebb nekik eh, szembenézni az adminisztratív kérdésekkel. Ők nagyon fontos szerepet játszhatnak ezen kérdésekben, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen innovatív módon lehetne ezeket a kérdéseket kezelni. Ezen kívül biztosítani kell azt, hogy minden tagállamot lefednek ezek a programok, ugyanakkor az is fontos, hogy összehasonlítható adatokat gyűjtsünk arról, hogy milyen fajta erőszak történik az Európai Unióban. Meg kell értenünk a probléma valódi méretét, és a megfelelő megoldásokat kell megtalálni. Nagyon fontos eh, szerepet eh, játszik ebben az, hogy felhívjuk a figyelmet a médián keresztül erre a problémára. Ehhez fontos az egészségügy, az oktatás, a rendőrség és a jogi szolgálat is. Köszönöm szépen. Kék kártyát kapott Nikolaj asszonytól. Elfogadja el a kérdést. Tisztelt jelentéstevő asszony. Tessék, Nikolaj asszony. Domnule președinte, vreau să felicit pe raportoare. Nagyon köszönöm. Nagyon köszönöm, elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének. Az Európai Parlamentnek támogatnia kellene ezt a programot, amely 2014 után függetlenné válik, hiszen a jelenség még létezik, elfogadhatatlan, és egyre nagyobb mértékben terjed. Főleg a szociális költségeket még nem mérték fel, de mindenképpen veszélyes ez az európai társadalom számára. Köszönöm. Ez az Blue Card Verfahren für Fragen an die Redner vorgesehen ist, wenn wir direkt zum Catch the Eye Verfahren. Mivel ez nem egy kérdés volt, hanem igazából egy hozzászólás, ezért nem is válaszol erre a jelentés készítő. És most Baszeszko asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr. Én is szeretnék gratulálni Bastos kollégának ezért a jelentésért. A DEFNE eh, programot megfelelően kell támogatni, csak így lehet eh, elérni azokat az erőforrásokat, amelyekkel le lehet közdeni a családon belül erőszakot, vagy a, a más helyeken bekövetkező erőszakot. A G pontban azt olvashatjuk, hogy a a gazdasági válság sokkal sérülékenyebbé teszi a nőket az erőszakkal szemben. Nálunk van egy közös finanszírozású program a DAFNE 3 alatt, ezt Ausztriával, Nagy-Britániával, Csehországgal és Szlovéniával hajtjuk végre. Olyan nőket céloz meg ez a program, akik bevándorlók, és így lettek erőszak áldozatai. Köszönöm szépen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächstes hat... Köszönöm szépen. Guillaume asszony következik. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék Basszus asszonynak gratulálni a jelentéshez, teljesen átfogó, illetve azon kérdésekhez, amelyeket a bizottsági értékelő jelentés is felvetett. Nyilvánvalóan a jelentés a hangsúlyt a civil szervezetek, a kisebb intézmények jobb kezelésére teszi a hangsúlyt, amely jobban kihasználhatja a programmat, a lehetőségeket. Néhány megjegyzésem lenne a mai vita kapcsán erről a jelentésről hogy a, rávilágítsak arra, hogy gyakorlatilag továbbra is fennáll az erőszak a gyermekek és a nők irányába. Főleg azért, mert végül is jelen van az az akarat, hogy az erőszakot gyakorlatilag töröljük ebből a jelentésből a nők és a gyermekek vonatkozásában, úgyhogy van még tennivalónk. Aztán ott van a sztereotípia kérdése. Kettőre szeretném felhívni a figyelmet, hogy maradjon a DAFNE program, a másik pedig, hogy folytassuk a további munkát, mert rendkívül fontos ez a program. Köszönöm. Köszönöm szépen. Romávai Ruára kollega kap, kap szót egy percre. Sí, muchas gracias. Eh, efectivamente la crisis no puede eh, ser... Köszönöm, elnök úr Hát igen, a válság nem indokolhatjuk azt, hogy nem fektetünk be az egyik legsúlyosabb problémának a megoldásába az Európai Unióban. És egyre világosabban látszik, hogy a válságot tulajdonképpen kifogásnak használják fel arra, hogy az erőszakot növeljék a nők ellen. A válság feszültségeket generál, és a feszültségek eredménye az, hogy a nőkkel szembeni erőszak is erősödik. Tehát nem csak a nemi erőszak gazdasági oldalát kell megvizsgálni, mert az igaz, hogy ennek súlyos gazdasági és társadalmi költségei vannak, de hogyha ezt félretesszük, ennek a következményeit, akkor még mindig ott van, hogy a lényegi kérdésekkel is foglalkozni kell, tehát azzal, hogy nem hivatkozhatunk ideológiai küzdelmekre, hiszen akkor csak megbélyegezzük a nőket. A nőket, hogyha megbélyegezzük, akkor még sérülékenyebbek, még kiszolgáltatottabbak lesznek az erőszaknak. Úgyhogy én inkább ahhoz ragaszkodnék, hogy egy nagyon jó lehetőség az, hogy az eszmecserét folytassuk erről a témáról, ez a jelentés, de ne feledkezzünk meg arról, hogy mi a problémának az alapoka, a diszkrimináció a nőkkel szemben a társadalom sok részében. Azt kérném, a következő felszólalóktól tartsák be a felszólalási időt, mert különben nagy lesz a csúszás. Cseszkova kollega kapja meg a szót következőként. Egy percre. Děkuji, pane předsedo. Velmi podporuji tuto zprávu Evropského parlamentu z vlast... Köszönöm, elnök úr. Én támogatom az EU-nak ezt a jelentését. Ez saját kezdeményezésű jelentés, és szükség van arra, hogy ebben ennek az igen fontos és sikeres programnak a keretén belül tovább lépjünk. Főleg a kis civil szervezetek védik a nőket, de általában nagyon szűkösek a forrásaik. Úgyhogy nagyon fontos az is, hogy a családon belül és egyéb erőszak esetén megfelelő profi segítséget nyújtsunk az áldozatoknak, a sértetteknek. Szükség van a különböző alapokra, támogatásokra. Gyakorta azt halljuk, hogy ezek a kis civil szervezetek nem megfelelő szaktudással rendelkeznek, nem tudnak megfelelő projekteket összeállítani pénzforrások hiány. A programok arányos elosztására lenne szükség a tagállamok között, kisebb bürokráciára, egyszerűsítésre, a pénzügyi források igénylésének eljárása terén. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Zdabovszka, aztán kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, Bastos asszonynak szeretnék köszönet mondani a jelentését. Amikor a jövőbeli prioritásokról beszélünk, akkor megéri visszatekinteni a múltba, és emlékezni azokra a kezdeményezésekre, amelyek eredményeket hoztak, és ehhez tartozik a Daphne is. A Daphne az egyetlen program, amely eléri azokat az erőszak erzdává eh, vált nőket is, akiket másképp nem lehet elérni de itt nem csak fizikai erőszakról van szó, hanem fenyegetésről, pszichológiai nyomásgyakorlásról. Ezek a fajta erőszakformák főként a személyek pszichikai integritását fenyegetik, és a DAFNE az olyan programokat is támogatja, amelyek a szociális hálók a szociális közösségek használatára is felhívják a figyelmet az interneten. Örülök annak, hogy figyelmet szentelünk ennek a témának. Elnök, köszönöm szépen a következő hozzászóló, és egyben utolsó hozzászóló is, hiszen sürget az idő, és ugyanígy kell persze a nemek közötti egyensúlyra is. Prendergast úr lesz, illetve Prendergast asszony javítja magát az elnök. Elnézést, mondja az elnök. But my gender hát nem kell elnézést kérnem, azt hiszem a nem miatt. A Daphne esetében fontos az, hogy ezt most beolvasztják a jogok és állampolgárságok programjába, hogy ugyanolyan fontosságot és finanszírozást is kapja, mint az elmúlt három időszakban, három programozási időszakban. Abban is egyetértek, hogy a kis civil szervezeteket és a non-profit szervezeteket kell támogatni, az ő munkájuk elengedhetetlen a program céljainak teljesítéséhez. A hazámban is rengeteg szervezet vett részt DAFNE programokban és DAFNE által finanszírozott kezdeményezésekben, és hozzájárultak a nők, gyermekek és fiatalok elleni erőszak csökkentéséhez Például a méltóság kezdeményezés egy nagyon pozitív kezdeményezés volt. Európai partnereinkkel együttműködve javítottuk a szexuális ember kereskedelem áldozatainak körülményei, támogattuk őket, és telefonos forrodrótot indítottunk be az eltűnt gyerekek megtalálásáért. Tehát nagyon fontos ezeknek a szervezeteknek a munkája szerte Európában. Köszönöm. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Köszönöm szépen. Georgieva asszony kapja meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr és kedves kollégák! Szeretnék köszönetet mondani a jelentés jelentéskészítőnek Bastos asszonynak, illetve a Nőjogi Szabizottság tagjainak is, hogy egy nagyon jó jelentést hoztak létre, és köszönetet mondok azért is, hogy állandóan támogatják a DAFNE programot. Az új többéves pénzügyi keret értelmében az Európai Bizottság azt javasolta, hogy csökkenti a DEFNE program mindenfajta, illetve ezt áthelyezi az új jogok és állampolgárság programba, és hadd válaszolja meg a kérdést, amit feltettek az új programon belül is, minden DAFNE célkütőzést és tevékenységet támogatni fogunk, és a költségvetés összehasonlítható az új programban az jelenlegi költségvetéssel is. Az Európai Bizottság megközelítése a éves pénzügyi keretben arra koncentrál, hogy egyszerűsítsünk, rugalmasabbá tegyünk, és több EU értéket hozzunk létre. Az Európai Bizottság megpróbálja kifejleszteni a legjobb szinergiákat három tevékenység között, az erőszak leküzdése, a nemek közötti esélyegyenlőség, illetve a gyerekek jogai. Ezek most már egy programon belül vannak, és ez a program foglalkozni fog az innovatív kihívásokkal is, amelyeket Bastos asszony jelentése is feltárt. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy az új jelentés nyitott marad minden számára, a harmadik országok, a tagállamok számára és mindenfajta tevékenységek, projektek számára, amelyeket már a DAFNE 2 programból is támogattunk. A program új struktúrája segít abban, hogy jobb legyen a probléma menedzsment, és sokkal jobban szembe lehessen nézni a Daphne 3 középtávú értékelése során feltett problémákkal. Ez magába foglalja azt, hogy javítani kell a, az eredményeket, illetve a programok földrajzi szétterjesztését. Sokkal egyszerűbbek lesznek az eljárások, kevésbé lesznek bürokratikusok, egységesebbek lesznek, utolsó sorban pedig a Daphne eszköztárat fel fogjuk frissíteni majd, ezáltal jobban lehet elterjeszteni a Daphne program eredményeit, és lesz egy adatbázis is, amit majd fenntartunk az új program alatt, és ez lesz majd a modellje a projekt eredmények szétterjesztésének. Végezetül hadd hangsúlyozzam azt, hogy mivel én a humanitárius segítségnyújtási felelős biztos vagyok, amikor más államokat segítünk majd abban, hogy leküzdjék a nőkeni erőszakot, akkor erre nagyon is figyelni fogunk, hogy ezen a területen is több, történjen, és mivel korábban két percet többet beszéltem, most kevesebbet beszélek. Elnök, köszönöm szépen, tisztelt biztos asszony, lezárom ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő napirendi pontra, amely Nikolaj asszony jelentése, nők helyzete a háború területeken, négy percre vél szó. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos asszony, kedves kollégák,